hogy ösztönözzünk az ilyen kezdeményezésekre, valamilyen pilot akciója, kísérleti akció keretében, és akkor itt tudnánk ezt erősíteni. Ez lenne a három ötletem, amit a Szaudargasz kollégának mondanék. Köszönöm szépen. Andrew Duff, megadom a szót. Nos, nekem is ki kell kérdeznem a saját frakción véleményét de azért el kell mondanom, hogy szkeptikusan nézem a második tételt, az európai partnerség témájáról van szó. Szerintem ez, ez egy olyan terület, ahol indokolt lenne a költségvetési előirányzat növelése évről évre. mindenképpen célszerű lenne forrásokat biztosítani a, az olyan személyek, kezdeményezések számára, amelyek irányt mutatnak véleményt formálnak. Az Európai Polgárok programja maradjon meg egy megfelelő szinten, tartsuk ezt fent. De megvannak a kételjeim a tekintetben, hogy az Európai Bizottság mennyire képes erre, hogy mennyire tud az Európai Bizottság végül is hatékonyan kommunikálni saját magáról is. A három európai intézménynek arra kéne törekednie, hogy egyfajta tripartit mód módon működjenek együtt. Ez azonban néha elhomályosítja a fontos alkotmányos distinkciókat. Mert hiszen az intézményeknek más és más a mandátumuk. Ami pedig a médiához szóló információt illeti, úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságot arra kellene kérnünk, hogy jöjjenek el és beszéljenek velünk erről a témáról. Nem tudom, hogy a, a bizottság ma képviselteti-e magát, vagy egyáltalán hallgatja-e valaki, amit én mondok de szükségünk van az Európai Bizottságra, szükség van arra, hogy jöjjenek ide hozzánk, beszéljenek velünk mondják el, hogy ők milyen költségvetési javaslatokat dolgoztak ki a e területre vonatkozóan. A, a módosító indítványok benyújtásának határa, határidejét ne zárjuk le, még mielőtt erre a bizottsági meghallgatásra sor kerülne. Elnök, köszönöm. Két perccel ezelőtt körbe tekintettem, hogy a bizottság részéről van-e itt valaki. Sajnálattal közlöm, hogy nincs. De egyébként én magam is ugyanezt szeretném, amit ön mondott. Valamennyünket emlékeztetni arra, hogy jövőre lesz a szegénység elleni harc éve. Ugye elhangzott a kérdés, hogy most Eh, lenni, vagy nem lenni, vágni, vagy nem vágni. Az a kérdés valójában, hogy hogyan nyírbáljuk meg, hogyan csökkentsük a költségvetés. A két hozzászóló után további jelentkezőt nem látok. Úgyhogy köszönjük előadó úr, amennyiben hozzá akar szólni, akkor megadom a szót. Igen, csak nagyon röviden. Egyet értek, hogy eh, megtakarításokra van szükség az igazgatási költségekben, de hát ez már be van tervezve. Én csak azt szeretném, hogy konkrétan, precízen fogalmazza meg, uram, hogy mi az a javaslata, illetve nem tudjuk, enélkül, hogy az elhazott javaslatokat az ön észrevétele erősíti -e. Egyáltalán vajon diszkriminálnunk kell-e a három módosító indítvány között. Az európai partnerséggel kapcsolatban mondom, hogy a csökkentés nagyon kicsi. Itt elvi üzenetről van szó. Mondják el, hogy hogy látják ezt, vajon ezt csináljuk-e, vagy további egyeztetésre van szükség. De pénzügyi értelemben ez egy, ez egy kis összeg. Általánosságban az kellene, hogy ösztönözzük az, a, a tagállamokat és az intézményeket. Arra ösztönözzük őket, hogy jöjjenek össze, tárgyaljanak. Ezt a gondolatot, ezt meg kellene tartanunk és az idei év szintjét kellene tartanunk. Nagyon rövid az időnk, itt lesz a, a nyári vakáció, ezt is figyelembe kell vennünk. Köszönöm szépen. Elnök. Igen. Köszönöm, Ramon. El plazo para presentar enmiendas. Meddig lehet beterjeszteni módosítókat? Vistutejó. Ezt el szeretném majd mondani a módosító határidő július 27-e 12 óra. És szeptember 6-án Strasbourgban fogunk szavazni ez a terv. De vegyük komolyan Andrew Duff kollégánkat. Ezt a a kérdést a szavazás előtt meg kell beszélnünk a bizottsággal. Sajnos ma ezt nem tudtuk megtenni, mert úgy tűnik, hogy más elfoglaltságaik vannak. Igen, Andrew, így van, így van, pontosan ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a bizottság képviseltesse magát Strasbourgban 6-án. Még mielőtt a a sor kerül, ezt velük meg kell beszélni. Yes, uh, I will stop. Úgy van, én is támogatom ezt, az elnöknek pedig megmondom, hogy ilyen értelemben intézkedjen. Köszönöm, előadó úr, köszönjük ezt a nagyon jó munkát. Tovább lépünk. A, a gazdasági a gazdasági irányításról lesz szó. Ramon Jaregui kollégánkat kérem, hogy előadóként szíveskedjék felvezetni a témát. Köszönöm szépen. Igyekszem lehetőleg rövidre fogni ezt a bevezetőt. Csak egy maroknyi képviselő van jelen, amit én nagyon sajnálok. Ez egy olyan jelentés, amelyben komoly potenciál van, és érinti az egész szakbizottságunkat, éppen ezért ez egy elég nehézkes ügy, hogy ilyen kevesen vannak. Minden azt látjuk, hogy gazdasági pénzügyi válságban az Európai Unió, a bizottság, a tanács, a központi bank, tehát az összes európai intézmény mindenféle intézkedésre tesz javaslatot, egész sorát terjesztették már elő, ami a gazdasági kormányzást, az economic governance-t illeti, és el kell, hogy mondjam, a legkülönbözőbb javaslatok születtek meg, az Euró amelyek éppen renden vannak az európai gazdaság és pénzügypolitikai területen. Abban bízunk, hogy az említett Task Force van Rompuy úr vezetése alatt valahogy ősszel, mondjuk októberben már konkrét javaslatokat terjeszt elő, amelyekből konkrét elképzelések vezethetők le a gazdasági kormányzás témájában. Minden esetre a gazdasági szakbizottság Féljó úr jelen van, örülök, hogy eljött, és ő a nép pártban egy saját kezdeményezésű jelentést terjesztett elő ebben a témában, hogyan tudnánk ezt a területet javítani, a gazdaság és a pénzügyi területet. Ebben szerepel egy néhány fontos pont, az intézményi keretet érintő módon is. Mint már mondtam, ez az, ez az economic governance természetesen szorosan összefügg más területekkel, nagyon konkrétan érinti az intézményi kapcsolatokat. Most pedig felvetődik a kérdés, hogy a jelenleg hatályban lévő szerződések is, ez egy kulcskérdés, mit biztosítanak itt. Tehát ha abból indulok ki, hogy ha az államok a jogalkotásban megtartják a saját szuverenitásukat, autonómiájukat, hogyan van lehetőség emellett egy hosszú távú európai gazdasági kormányzást kialakítani? Ez egy központi kérdés. Tulajdonképpen ez a kérdés, amelyet itt először meg kell nézni, és talán ilyen értelemben a munkatársak a szakbizottságból lefordítatják azt, amit én spanyolul leírtam. Én spanyolul írtam ezt meg, és mint mondtam, igyekeztem ebben a tervezetben egy kicsit szisztematizálni a vitánkat, strukturálni a vitánkat. Ezt fontosnak tartottam. Minden esetre az Econ jelentésről is szólnék még. A Fejó jelentésről egy állásfoglalást kell készítenünk. A Fejó jelentés 8 ajánlást tartalmaz, 8 fő fejezetről beszélünk. Miről is van lényegében szó itt a gazdaságpolitikai vitákban. Az AFKOR részéről nem akarok a konkrét gazdaságpolitikai részbe belemenni, Minden esetre a jelentés vizsgálja a kihatásait is. Az gazdasági kormányzás milyen hatásokkal jár tehát az intézményi keretre itt az Európai Unióban. Meg kell nézni, milyen konkrét intézkedésre van szükség, felügyeletre, makroökonomiai, makrogazdasági felügyelet hogyan alakul, a növekedési és stabilitási paktum konkrét ellenőrzése és betartatása is ide tartozik valahol. Most mind az, ami a legfontosabb, hogyha erről beszélünk, intézményi szempontból, az AFKO-nak a bizottság javaslat, az Európai Bizottság javaslatait nagyon alaposan meg kell néznie a szankciókkal kapcsolatban, ez egy fontos téma, ez a szankció. Hogyan lehet eh, korrekciót alkalmazni kellő időben, hogy ugyan tudjuk a korrekciót kellő erővel alátámasztani. Hogyha ez az európai pénzügyi alap kialakulna, akkor valamilyen szankcionálási eszközrendszert hozzá kell rendelni hogy tényleg legyen ereje, hatékonysága ennek az alapnak. Ami a szankciókat illeti, akkor pedig, ha már erről beszélünk, három fő iránya lehet ezeknek. Egyébként ezt már tegnap is elmondtam, a német miniszter nyilvánosság előtt világossá tette, hogy szankciók dolgokat szükségesnek lát, és hát ezek szerződés módosítást igényelnek, amit a németek elvárnának. Tehát a strukturális alapokban, a közös mezőgazdasági politika, a regionális alapok, tehát itt szavazati jogokról is beszélnek, ezeket is megnyírválnák, illetve eljárást érintő szankciókról van szó ezek végül is arra szolgálnának, hogy az Európai Unió a nemzeti adópolitikába is bele szólhasson. Vagyis ez a három részre tagolt szankcionálási rendszer meglehetősen bonyolultá teszi a dolgot. Egyébként igen, az európai szerződések nem zárnak ki teljesen egy ilyet, de az Európai Bizottságnak és fel kell lépnie, és alaposan végig kell gondolnia. Egyébként a belga képviselő az imént az elnökség képviselőtében világosát tette. Egyértelműen szerepel a szerződésekben, hogy van erre mozgástér az ilyen jellegű szankciók bevezetésére. Vagyis egy megelőző mechanizmusra van szükség, hogy ez az adósság spirál ne gyorsuljon fel teljesen Európában. Ez megint csak felveti a kérdés, hogy európai pénzügyi alap hogyan tudna itt segíteni. Az Európai Bizottság egyébként ezt a lépést már fontolgatja a 132., 136., 172., 173., 194. cikk tartalmaz olyan előírást, hogy a gazdaságpolitikát jobban összhangba kell hozni európai szinten. És itt benne foglaltatik az a lehetőség is, hogy olyan struktúrát alakítsunk ki, amilyet az ECOFIN május 9-én javasolt. Tehát a lehetőség megvan a szerződésben erre, de többen úgy gondolják, hogy egy új európai pénzügyi intézet, amely a, a tagállamok amelyet a tagállamoknak kellene finanszírozniuk, ez európai pénzügyi alap segítségére lehetne. A 155. cikk a szerződésben bódosításra szorul, vagy ki kell venni, ahol a saját forrásokról van szó. Azt gondolom, hogy középtávon bizonyos módosításokra a szerződésekben szükség lehet, ha ezt az eszközt akarjuk vezetni. És itt látni kell a nemzeti adózási hatásköröket is, ezeket végig kell gondolni. Úgy gondolom, hogy ebben az összefüggésben ezek nagyon konkrét kérdések, és alapos megfontolásra úgy szorulnak. A figyeljelentés ilyen értelemben ezt a gondolkodást erősítette. Az ötödik ajánlás az említett jelentésben azt tartalmazza, hogy hosszú távon akár EU kötvényeket is ki lehetne adni, vagyis az tagállami szintű kötvénykibocsátások megszűnnének, vagy nem csak azok lennének, ami azt jelenteni, hogy valamikor be kell fejezni azt az abszurd helyzetet, hogy számos tagállam rendkívüli mm, mértékű biztosítást kell, hogy fizessen. Lehetővé kéne tenni, hogy a jövőben legyen egy ilyen közösségi kötvény, EU kötvény. Korlátozásokat tartalmaz egyébként mm, ez a javaslat, bizonyos EU kibocsátásokra nézve, Mondom, mindent végig lehet gondolni, lehet ennek értelme, de nagyon alaposan meg kell gondolni a szabályzást. Az egyik vezető nemzetközi közgazdász már hozzászólt ehhez a témához, a Financial Times-ban nagyon alaposan vizsgálva ezt. Minden esetre azt gondolom, hogy ezt még meg kell beszélni, és akkor még fel kell tenni a kérdést, hogy az Európai Beruházási Bank egyáltalán be tud-e szállni ide az EIB, milyen szerephez juthatna, juthat-e nagyobb szerephez akár az EU kötvény kérdésében? Ezt el kell dönteni, igen vagy nem a válasz, és ennek megfelelően kell aztán alakítani az egész szabályozást, hogyha EU kötvények kibocsátásáról beszélünk, vagy eurókötvények kibocsátásáról beszélünk, hiszen ennek meg kell teremteni a szabályozási keretét. A 6-7-8 as számot viselő ajánlás nem annyira lényeges a mi szempontunkból, de a hatos esetében az, ha nem is a szerződés szövegét, de a másodlagos jogalkalmazást kell megváltoztatni, mindenek előtt a bankokra vonatkozó jogot kell módosítani, annak érdekében, hogy a bankok államkötvények vásárlásával leépíthessék a saját adósságaikat, és a tőke megfelelésüket javítani tudják ilyen értelemben. Vagyis a bankok tevékenységet kéne megkönnyíteni az ilyen kötvényfelvásárlások révén. A hetes ajánlás az EU statisztikáit jobbá kell tenni, megbízhatóvá kell tenni, és természetesen ez azt igényli, hogy az Eurostat erősebb pozíciót kapjon. Láttuk, hogy mihez vezet hogyha az információ továbbítás során hibák lépnek fel. Mindenki tudja, miről beszélek, és makrogazdasági és pénzügyi adatokról van szó, amelyeket egy tagállam továbbít. Nos, ahhoz, hogy ez jobb legyen, ehhez az Eurostatnak kell jobban működnie, nemzetközi keretek között pedig egységesen kéne fellépni. Összefoglalva tehát a fiói jelentést, azt gondolom, hogy a plénumban eh, október elején egy többség létrejöhet, de lehet, hogy Fejó úr is elmondhatja ezt még minden esetre. Szeptember végéig ki kell alakítanunk itt a véleményünket ami azt jelenti, hogy ezt a jelentést szeptemberben alaposan meg kell tárgyalnunk, és szeptember 30-án a plénumban elő kell állnunk a saját véleményünkkel. Kész kell lenni addig. Szeptember elejére már egy tervezetet oda kell adni a tagoknak, Ezt követően pedig itt a szakbizottságon belül ezekben a nagyon fontos kérdésekben megalapozott véleményt kell kialakítanunk. Mint már mondtam, a fió jelentés nem fedi le az egész vitát, számos más kérdés is van még, amelyekkel foglalkozni kell, de Először az említett Task Force áll elő egy jelentéssel, és a jövőben is hozzászólnak a témához, mert nyilvánvaló, hogy a válság egy ideig elkísér még bennünket. Vagyis a Task Force-tól ebben a témában a jövőben is nagyon konkrét javaslatokat kell kapnunk. És itt látni kell az Európai Központi Bank szerepét is. Például ott javaslatot tettek egy európai adóügynökségre is Perons Perez asszony javaslatot tett arra, hogy az Európai Unióban legyen a gazdaságpolitikának is egy fő képviselője, vagyis egy új hivatalt hozzanak létre. Ehhez is hozzá kéne szólnunk. Az Egyesült Államoknak van egy úgynevezett treasury és ez ez észszerű dolog, hogyha kormányozni akarunk, gazdasági kormányzást akarunk, akkor szükség van egy európai treasury-re, egy ilyen kincstára. Nem lehet az, hogy öt új pénzügyi felügyeleti hatóságot hozunk létre, a bankokra nézve, a befektetési alapokra nézve, stb. stb. Hiszen ezek új intézmények, ezekről tárgyalunk, de hát látni kell, ezeket el is kell tudni helyezni valahol az intézményi struktúrában. Ehhez nekünk hozzá kell szólnunk. Sajnálom, hogy egy kicsit hosszabb lett, amit mondok. Minden esetre a tervezetnél hosszabb lesz a jelentés, de szeptemberre mindenképpen igyekszem a saját véleményemet előterjeszteni a FIA jelentésről és akkor szerintem alaposan végig kell gondolni, és ki kell várni, hogy a Task Force mit mond, és az AFKO-ban egy újabb vitát kéne szervezni erről. Köszönöm. Elsősorban a kezdeményezőnek adnám meg a szót. Van két további hozzászólónk, majd én is szeretnék felszólalni. Mr. Fejó. Muito obrigado, Sr. Presidente. Elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Hadd kezdjem azzal, hogy köszönetet mondok Ramon Iareguinak az észrevételeiért. Múlt héten alkalmunk volt megbeszélni a jelentésemet és az ő véleményét. Ez egy véleménytervezet egyébként, ezt szeretném leszögezni. A parlament nézeteit ismerjük a témával kapcsolatban Két közlemény született az Európai Bizottság részéről, és van egy erre létrehozott munkacsoport is. Nem kell belemennünk most a kérdés részleteibe, hiszen Jarek úr ezekre már kitért. A javaslataim között vannak rövid távú intézkedések, amelyeknél csupán másodlagos jogalkotásra van szükség, de vannak hosszú távú gondolataim, javaslataim is, ahol szükség volna e, mélységbe e, ható intézményi változásokra, illetve talán a magukat, a szerződéseket is módosítani kellene ezekhez. Majd a tapasztalat mutatja meg, hogy milyen nehéz is a szerződést valamilyen módon módosítani. Ami az ütemezést illeti, elmondom, hogy nálunk szeptember 7-e a módosítások benyújtásának határideje az ECON bizottságban. Aztán egy bizottsági ülésre kerül sor, ha jól emlékszem, szeptember 27-én, tehát az ECON bizottság 27-én ül össze, akkor szavaznak a jelentésemről, ez pedig azt jelenti, hogy a plenárison valamikor októberben tudjuk ezt szavazásra bocsátani. De továbbra is van némi bizonytalanság, mert a bizottság azt mondta, hogy a témákkal kapcsolatban konkrét észrevételeket az ősz során kapunk, tehát szeptember vége, október elején. E, utána e, decemberig kell közé tenni a véleményt, elképzelhető, hogy e, a vonatkozó munkát szeptember közepéig be tudjuk fejezni. Nagyon fontos, hogy a parlament ne túl sok időt vegyen igénybe ahhoz, hogy megfogalmazza véleményét a tanács, illetve az Európai Bizottság anyagával kapcsolatban. Nagyon örömmel voltam itt egész délelőtt, és köszönöm az elhangzott észrevételt, illetve várom a további észrevételeket, szívesen veszek részt a vitában. Dafur, nagyon Köszönöm, hogy megjelent itt közöttünk, és köszönöm Ramonnak ezt a nagyon eh, nagy eh, kiterjedésű, helyesen eh, nagy kiterjedésű politikai megközelítését a, a gazdasági irányítás kérdésével kapcsolatban. Fájó úr, kicsit meg vagyok lepetve, hogy az Ekon bizottság a munkacsoport véleményének ismerete előtt szavazásra tudja baj bocsátani a kérdést. Jobban megalapozottak lennének az észrevételeink, hogyha megismerhetnénk ezt a bizonyos, a témára szakosodott bizottság munkájának eredményét. Úgy gondolom, hogy mindenki helyesen látja, hogy a, a jelenlegi Lisszaboni szerződést bizonyos mértékig ki lehet tágítani, ahhoz, hogy rövid távú reakcióknak helyet teremtsünk a mostani válsággal kapcsolatban. Azonban, hogyha tartós megoldásokat akarunk, amelyek meggyőzik a piacokat és a nagy közönséget, az állampolgárokat, hogy valóban komolyan foglalkozunk a gazdasági szakpolitikával, illetve a pénzügyi stabilitás kérdéseivel. Nos, ehhez szükség lesz az alapszerződés módosítására. Jelzést kellene adnunk arra, hogy szeptemberben, októberben megpróbáljuk majd az alapszerződést módosítani. Fajó úr, talán érdekes az ön számára, hogy itt ebben a bizottságban ugye fontolgatjuk hogy javasoljuk a szerződés módosítását a választási eljárással kapcsolatban, illetve a, az Európai Parlament személyi összetételét is módosítani szeretnénk. Röviddel ezen indítványunk után egy kormányközi konferenciát hívunk össze, amelynek pontosan ez lesz majd a témája Úgy gondolom, hogy a konvent, illetve egy kormányközi konferencia, amelynek témája pontosan a gazdaság lenne, nagyon jó lenne, helyén való lenne, hiszen ezek a témák politikailag is nagyon szorosan kapcsolódnak egymással. Azonban technikailag elkülönülnek. Ennél fogva tehát más és más az érdekelt felek köre. A gazdasági konventben más az összetétel, mint egy politikai jellegű, illetve alkotmányozásra foglalkozó konventben. Remélem, hogy az illetékes ebből bátorságot merít majd, és meghallgatásra talál szándékunk, hogy a szerződést meg kell változtatni. Az is fontos, hogy beszéljünk az koordináció megerősítéséről. A gazdaságpolitikánál erősebb ellenőrzésre, illetve szigorúbb bírságokra van szükség, ez a német javaslat. Ezből azonban nem jön össze egy közös politika hadd mondjam el, hogy ez nem, ez nem egy, egy föderális megközelítés, ez nem egy államszövetségi probléma. A gazdasági e, egyensúly hiány, illetve a gazdaság e, strukturális egyensúly hiánya nem egy föderális kérdés. A francia e, azt, azt mondta, hogy gouvernance économique én azonban továbbra is azt mondanám, hogy politikai integrációra van szükség, tehát a parlamentnek eh, eh, arra kéne törekednie, hogy eh, összehozza a megállapodás Németország és Franciaország között. Tovább, tovább, valamint beszélnünk kellene az egy, Egyesült Királyságról, ahol a közigazgatás továbbra is elég szkeptikusan kezeli ezeket a kérdéseket. Meg kell határoznunk a distinkciót az eurozóna és a többiek között. Ez is egy rendkívül fontos téma Eh, láttam az ön jelentés tervezetét. Ebből számomra nem derül ki, hogy eh, ezzel a kérdéssel foglalkozik-e, de foglalkoznia kellene. Meg kellene találni egy olyan formulát, amely eh, lehetővé teszi az Egyesült Királyság számára, hogy együttműködjön az Európai Unió gazdasági változásaiban és irányításában, annak ellenére, hogy ő maga, tehát az Egyesült Királyság nem vesz részt ebben a fajta gazdaságirányításban. Ez egy, ez, ez egy fontos része ennek a jelentésnek. Aztán a költségvetési politikával való kapcsolat is rendkívül fontos folyamatban van a, a, a költségvetés tervezése, illetve a több évre szóló keret kialakítása. A múltban nem volt koherens költségvetési szakpolitikánk olyan, amelynek a célja az, hogy kezelje a ciklikusan jelentkező eseményeket, jelenségeket. Különféle költség, költ költési programok gyűjteménye volt ez, amelyből hiányzott a stratégiai koncepció, és hát egy költségvetésnek tulajdonképpen ezt kellene szolgálnia. Fájó úr jelentésével kapcsolatban, illetve az EU pénzügyi struktúrájával kapcsolatban, ezek a kritikus észrevételeim abszolút Lényeges, hogy az AFKO szakbizottság részt vegyen az összes vonatkozó tárgyalásban a Költségvetési Bizottságban, meg az Ekon Bizottságban is. Aztán majd a végén, hogyha egyetértésre tudunk jutni, a tekintetben, szükség van az alapszerződés megváltozásra, reméljük, hogy a tanács is megkeres bennünket Fontos tehát az, az hogy felkészüljünk arra, hogy ö, ö, megfelelően tudjunk szerepelni a téma vitájában. Sikerre kellene vinnünk ö, ezt a messze ö, mutató ö, reformot. Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy a kollégák további gondolatokat fognak majd megfogalmazni. Parancsoljon! Németül beszélek. Köszönöm a jelentés készítőjének, hogy eljött. A menetrendet is nagyon ambiciózusnak tartom, és azt gondolom a módosító intézkedések hatásait, ha politikailag akarjuk, akkor meg kell vizsgálni, hogy ez milyen hatással van az intézményi struktúrára. Minden esetre, amit a belga elnökség az imént elmondott, ahhoz csatlakozva azt kell, hogy mondjam, gyorsan és gyakorlatilag megoldásokat kell találni, és ha lehet, akkor szerződés módosítás nélkül. Adott esetben tehát meg kell osztani az intézkedéseket, vannak olyanok, amelyek nem igényelnek szerződés módosítást, vannak olyanok, amelyek igényelnek, ilyen értelemben kell eljárnunk szerintem az öt új felügyelet a pénzügy területen, pénzügyi területen mindenképpen azt jelenti, hogy komolyan belenyúlunk az intézményi struktúrába, és és minden esetre az alkotmányossági határon mozogtunk már ezzel, a jogi szakbizottságban egy néhány javaslattal előálltunk, ezeket eddig nem nagyon vették figyelembe, vagy nem egészen vették figyelembe, sem az európai alkotmányosságot tekintve, vagy pedig a német alkotmányosságot tekintve, amely nagyon szigorú persze, mert sokra nem megyünk azzal, hogyha utána az alkotmánybíróságok sorra megtámadják ezeket a módosításokat. Ez egy nagyon nehéz dolog, keskeny ösvényen járunk, hogyha az intézkedéseket úgy hozzuk meg, hogy a szerződéseket nem kell megváltoztatni Természetesen csatlakozok Andréhoz azzal, hogy azokat az országokat is be kell vonni, akik nem tagjai az eurozónának, mert egyes intézkedések csak akkor ész, észszerűek, hogyha ezek az országok benne vannak. Enrique Guerrero. Köszönöm szépen. Elnök asszony, csak egy rövid megjegyzés. Szeretném aláhúzni és kiemelni, hogy mennyire fontos ez a téma. Az egész egy stratégiai jelentőséggel bír az FKO szempontjából, és persze a gazdaság szempontjából eleve. A gazdasági szakbizottságban válaszokat keresnek egy mérható válságra, és ez a válság megmarad egy ideig. Persze később, valamikor túllépünk ezen a válságon. A az AFKO szempontjából viszont szerintem mindenképpen tanulságos ez, hogy hogyan működik az Európai Unió. A kérdés ez valójában, és azt látjuk, hogy egy sor problémás pont vetődik itt fel. Megmutatkozott, hogy az Európai Unióra feltétlenül szükség van. Mivel sikerült európai reakciót generálni, ez jelentette a választ a problémákra. Csak így működhetett ez Éppen ezért az integráció és a koordináció szerepe rendkívül fontos a tagállamok gazdasági és pénzügyi politikájában. Megmutatkozott az, hogy van egy politikai deficit a döntéshozatalban, a mechanizmusokban, hogyha olyan helyzeteket kell megoldani, amilyenben éppen vagyunk. Ez megmutatkozott egy negatív sajátosságként Európában voltak más nagy államok, vagy nagy blokkok, amelyek képesek voltak arra, hogy gyorsan, szinte azonnal reagáljanak, és egy hangon szóljanak meg, szólaljanak meg, és így reagáljanak a problémákra. A problémák ott is nagyon sürgetőek és hatalmasak voltak. Az Európai Uniónál azt mondhatjuk, hogy ez csúszott ez a reakció, és csak idén májusban jutottak el oda az Európai Unióban, hogy olyan döntéseket hoztak, amelyek eh, ma felvetik a kérdést, hogy egyáltalán hogyan tudjuk ezt intézményesíteni. A döntések világos, hogy bátrak voltak, és eh, számos döntéshozatali mechanizmus megmutatkozott, ezek azonban az intézményi keretben nincsenek még benne, pedig szükség lenne rájuk. Ami pedig a spanyol elnökséget illeti, mondja, konkrétabban Spanyolországot illeti. A demokratikus Spanyolországban az első elnökség felhívta figyelmet arra, hogy a változás azt jelenti, hogy elismerjük azt, ami már megtörtént. Ezt figyelembe kell venni, és az európai építkezésben is látnunk kell ezt a mottót. Intézményi kereteket kell megteremteni ahhoz, ami már a valóságban létezik. Alkalmazkodnunk kell. Ilyen értelemben nagy nehézséget jelent ez, hogy egy alkotmányreformot akarunk, szerződésreformot akarunk végrehajtani, akkor végig kell gondolnunk, hogy innovatív módon, fantáziadós módon hogyan tudunk a szerződés keretei között mozogni, illetőleg, ha szükségessé válik, hogyan tudjuk megváltoztatni a szerződést, vagy értelmezzük úgy a szerződést, hogy legyen intézményi lehetőségünk a döntéshozatalra olyan vészhelyzetekben, amilyeneket most megismertünk, de ez persze nem csak vészhelyzetekre vonatkozik. És ez a fantázia, ez a szükségszerűség hogy meggondoljuk, hogy a szerződés mit kínál nekünk. Itt az intézményi, az alkotmányügyi szakbizottság feladata egyértelmű, nem a gazdasági szakbizottságnak kell ebben döntéseket hoznia, és azt gondolom, hogy ez igényli, hogy együtt működjünk a gazdasági szakbizottsággal. Együtt kell működnünk. Nekik is, velünk is, velünk is nekik. Csak el fel akartunk hívni a figyelmet arra, hogy miért fontos és mennyire fontos ez a téma a mi szakbizottságunk szempontjából. Együtt akarunk működni. Köszönöm szépen, ha megengedik, én is szeretnék néhány megjegyzést tenni. Mindannyian tudjuk, hogy a pénzügyi és gazdasági válság azt eredményezte, hogy beindítsuk a gazdasági motorokat, és hogy konszolidáljuk a közpénzeket, a közfinanszírozást. Kormányaink óriási kihívása állnak szemben, ugyanakkor biztosítani kell mindent mindenki számára, de meg kell takarítani pénzeket is. Szükség van a közfinanszírozás hosszú távú fenntartásához is hiszem, hogy védenünk kell a kormányokat a spekulációval szemben, hogy pénzügyi stabilitást alakítsunk ki Európában, és hogy mindenféle még eddig ismert vagy ismeretlen pénzügyi forrásból táplálkozhassanak a kormányok. Az adópolitikát hatékonyabbá kell tenni, nem csak az eurozónán belül. És persze, hogy kollégáim is mondták, el kell gondolkodnunk az eurókötvények lehetőségén, pedig komolyabban. Hiszem, hogy így kell gondolkodnunk. Egyetértek kollégámmal, hogy hosszú távra is kell tekintenünk, amikor az úgynevezett progresszív fellendülésről beszélünk. Ez is rendkívül fontos mindannyiunk számára. De mik a hosszú távú célok. Alacsony karbonkibocsátás, a szénmentes gazdaság felé való elmozdulás biztosításával, bele kell vonni ebbe a régiókat is. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy múlt héten a miniszterelnök úr a Strasburgi ülésen beszélt erről, a szociális egyenlőtlenségeket el kell tüntetni, magas színvonalú közszolgáltatásokat kell biztosítani, a gazdaságpolitika szerepét újra kell meghatározni a munkahely teremtés lehetőségét, mert 7 millió munkahely tűnt el az elmúlt időszakban. Úgyhogy meg kell próbálnunk új munkahelyeket teremteni, az eredmények elérése mellett. Ennyit szerettem volna elmondani, és Hamon szeretném megkérni az összegzésre, és Fejó úr, ha bármi további megjegyzése van, öné a szó. Köszönöm. Nada, porque eh, todo está... Nem, nem. Tulajdonképpen minden világos szerintem. Nem akarok nagyon részletesen beszélni erről. Az egyik kérdés az a módszer. Andrew is említette a módszert, és Fió úr is röviden beszélt erről. A kérdés az, hogy a jelentésen megvárjuk a Task Force jelent, eredményeit, vagy ne. Ezzel azt jelenti, hogy több időnk lenne a konkrét aspektusokat tekintve. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy ez észszerű megoldás lenne, de hát persze az ekonban hozzák meg a döntést, hogy a jelentésüket előtte vagy utána fogadják el. Én jobbnak tartanám, hogyha mi az véleményünket, elkészítjük az ECON jelentésről, és közben figyelembe tudjuk venni a Task Force javaslatait, de ha ez nem megy, akkor előtte kell reagálnunk. Ez egy alapvető kérdés itt. Köszönöm. Köszönöm, Fejó úr, köszönöm, elnök asszony. Nagyon sokat jegyzeteltem itt ma délelőtt a vita során, Andrew Duff és Ramon Hamlin véleményei alapján a Task Force vonatkozásában el szeretném mondani, hogy nyilván a parlamentnek kell figyelemmel kísérnie a Task Force munkáját. És az elmúlt néhány hét során az ECON koordinátorokkal való ülések során beszéltünk a Task Force munkájáról, és jelentéstervezetemet is elkészítettem, úgyhogy folyik a dialógus a Task Force és közöttünk. Nem mondhatjuk azt, hogy a parlament teljes mértékben sötétben tapogatózik azzal kapcsolatban, hogy a Task Force mit akar tenni, de részletesen sem tudjuk, hogy mit szeretnének tenni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy hatékonyan és elhivatottan kíván a Task Force fellépni. Elküldtem nekik a jelentés tervezetemet, úgyhogy azt hiszem most már mindkét fél világosan látja a célokat. Ami a határidőt illeti. Ez még mindig relatíve nyitott kérdés, és mivel vannak olyan ekontagok, akik úgy gondolják, hogy viszonylag gyorsan kell eljárnunk, ugyanis a jelentés, ahogy említettem, korábban rövidtávú, középtávú és hosszú távú ajánlásokat is tartalmazott. Amikor az Econ legközelebb összeül, és Oli Ren eljön hozzánk, és azt arra mutat rá, hogy ősszel kell benyújtani ezeket a, a rövid és középtávú ajánlásokat. Egyértelmű, hogy jó lenne, ha a bizottsági őszi javaslatok ö, ö, nyilvánosságra kerülése előtt tudnánk mi itt a házon belül ö, ezzel a kérdéssel érdemben foglalkozni. Tehát, még mindig nincs dátuma a plenárisnak. Elképzelhető, ahogy már korábban is említettem, hogy majd októberben kerül erre sor Strasbourgban, mivel a, a plenáris október végén lesz, de akkor lehetne esetleg a brüsszeli mini plenárison foglalkozni vele, mert ez a hónap elején van, úgyhogy még mindig nyitott ez a kérdés. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a jelentésben különböző intézkedések vannak felsorolva. Vannak olyanok, amelyek rövid távúak, a válsághoz kapcsolódóan ezeket azonnal kéne jóvá hagyni. Vannak más intézkedések is benne, amelyeket meg kell vizsgálnunk, mert ahogy már korábban is említettem, vannak olyanok, amelyeknek intézményi következményei vannak, mégpedig elég jelentősek. Időnként például a szerződés végrehajtására utalnak, és vannak olyanok, amelyek esetében a szerződés felülvizsgálatára is szükség van. Tehát az elmúlt évekre visszatekintve elmondhatjuk, hogy a szerződés felülvizsgálata nem könnyű feladat. Úgyhogy óvatosan próbáltam megközelíteni ezeket a kérdéseket, mondván, hogy ezeket a továbbiakban még felül kell vizsgálni, és nyilvánvalóan ezért kellett bevonni az önök szakbizottságát, mert a szerződéssel kapcsolatos véleményük alapvetően fontos lesz. hogy ez csak az eurozóna országaira, vagy minden tagállamra kellene, hogy vonatkozzon, hiszen egy általánosabb reagálás kíván mindez. Nyilván még folyik erről a vita az ekonban. Az elképzelés az, hogy a gazdaság irányítás mind a 27 tagállamra kellene, hogy vonatkozzon, de különös tekintettel az eurozónában levőkre. Nyilván vannak olyan területek, amelyek konkrétabban vonatkoznának az eurozóna tagjaira. A koordináció, a felügyelet, a költségvetési döntések vonatkozásában, a strukturális reformok, a gazdaságpolitika, Mindezek olyan területek, amelyeket a 27 tagállammal együtt kell megoldani. Ott van a stabilitási paktum, ami a stabilitás szempontjából nagyon jó volt, de a növekedési eredmények szempontjából kevésbé. Tehát jelentésem rámutat arra, hogy milyen fontos a gazdasági növekedés. Ami pedig a költségvetést illeti, hadd emlékeztessem a kollégákat a következőkre. Tekintettel arra, hogy a közösségi költségvetésről van szó, talán általános vitát kellene szervezni a végrehajtásról, a költségvetés méretéről, illetve arról, hogy hogyan kapcsolódik mindez a nemzeti ö, költségvetésekhez. Ott van például Spanyolország, lehet, hogy Spanyolországot nem igazán befolyásolja a költségvetésnek egy adott területe, de mondjuk Portugáliát, eh, az én hazámat igenis érzékenyen érinti. Vagy ott van például Németország, vagy az Egyesült Királyság esete ugyanebből a szempontból. Úgyhogy valamiféle koordinációra eh, van szükség a költségvetési politika terén is. Ezen kívül szeretnék arra is rámutatni, hogy a nemzeti parlamentek a költségvetés szempontjából ugye nem kerülnek megemlítésre, de a nemzeti parlamenteknek és az Európai Parlamentnek igenis nagyobb hatáskörének kell lennie ezen a területen. És az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek összekapcsolása jelentésemben bizonyos ajánlások segítségével elősegíthető. Ez is fontos. Úgyhogy még egyszer hadd mondjam el, hogy vannak olyan intézkedések, amelyek hosszú távúak, és amelyeket részletesen kell megvizsgálnunk, vannak rövid távúak, amelyeket minél előbb végre kell hajtani, de nyilván a másodlagos jogalkotás terén itt sok változtatásra lenne szükség. Jegyzeteltem, és nyilván a végleges verziót ez ennek megfelelően befolyásolni fogja nevezetesen a kollégák megjegyzései. Nagyon szívesen folytatom az eszmecserét, akár személyesen, akár a szakbizottságokon belül a kollégákkal, hogy a jelentés minden véleményt tükrözzön. Köszönöm szépen. Van-e még valakinek megjegyzése? Kérdezi az elnök asszony. Rendben. Akkor egy kis kérésem lenne az előadóhoz. Ha október 5-én szavazhatnának az ECOM-ban, az több esélyt adna számunkra, hogy elkészüljünk mindennel. Mert a titkárságtól azt az információt kaptam, hogy szeptember 5-én lesz szavazás, és ezt nem igazán tudnánk előkészíteni mélységében. Köszönöm. Igen, elnök asszony, tisztában vagyok azzal, hogy az ütemezés jelentésem vonatkozásában vitatárgya lesz a koordinátorok ülésén, vagy legalábbis meg kellett volna ezt vitatni a múlt héten. De mivel a felügyeleti csomaggal foglalkozunk, ezért egy kicsit késésben vagyunk. De nyilván megvizsgáljuk ezt alaposan. Meg vagyok győződve arról, hogy a végleges határidők szeptember 1-én alakulnak ki, és továbbítom szakbizottságok aggájait az ECON koordinátorainak, hogy befolyásolhassák a végleges döntést ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen a munkát. Végezetül pedig kiváló hírrel szeretnék szolgálni. Jövő héten hétfőn új alelnöke lesz az Európai Befektetési Banknak Magdalena Alvarez, aki kollégánk volt, és közlekedési miniszter Spanyolországban. Ez fantasztikus, igaz, hogy sajnos egy kiváló kollega hagy el minket, de később fantasztikus munkát fog végezni. Ez az első dolog, amit el szerettem volna mondani, a második pedig, mivel nagyon komolyan vesszük a munkát, Szeptember 6-án Strasbourgban rendkívüli ülést tartunk, ahol lesz alkalmunk megvitatni Hamon ö, véleménytervezetét is. Természetesen a tervek értelmében szeptember 30-án ülést tartunk a nemzeti parlamentek képviselőivel, ahogyan ezt már bejelentettük, és természetesen az utolsó dolog, amit szeretnék mondani, köszönet, külön köszönet az egész fél éves munkáért, minden kollégánknak, tolmácsainknak, és kiváló nyári vakációt kívánok mindenkinek. Csak annyit szeretnék elmondani még egyszer, amit tegnap is mondtam, hogy mivel az állampolgári kezdeményezés témájában Allen Lamas úrral társ előadó vagyok, kérem, gondolkodjanak el ezen a témán a nyári szünet során is, mert ahogy a belga elnökség is elmondta nekünk, a belga elnökség során szeretnék lezárni ezt a témát. Úgyhogy minden jót kívánok mindannyiuknak, és remélem, hogy új erőben térnek vissza a nyár végén. Köszönet a titkárságnak is a viszontlátásra.